Ladies and gentlemen, it's now 2.30 and um, uh, you were going to have... Hölgyeim és uraim, uh, most már fél három van. Úgy látom, az elnök már érkezik, de korábban, mint ahogy gondoltam, arra kért, hogy legyen moderátorunk itt ma délután, és uh, hogy aztán uh, mivel megérkezett személyesen és átveszi az elnöklést, én el is megyek. Köszönöm. colleagues, because uh, Mr. Kirkhope had kindly... Kedves kollégák, mivel Kirkhope úr kedvesen elkezdte az ülést, akkor folytatom, hogy betartsuk az időket. Csak meg szeretném magyarázni, hogy fél órára megkértem Kirkhope urat, hogy hivatalosan legyen elnök, de nem csak valamilyen forradalmi úton tette ezt, Azért, mert a miniszteri értekezeten kellett részt vennem ma, de időben végeztek, úgyhogy el tudtam jönni. Úgyhogy még egyszer nyilvánvalóan köszönet neki, hogy átvette az elnöki teendőket, mert a többi alelnök nem tudta ezt megtenni. Azért is szeretnék köszönetet mondani neki, mert ezt már máskor is megtette, és nagyon köszönöm hogy a tetkárságnak is, és nekem is ebben nagyon sokat segített, úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm. Igen, és igen, mindenki nagyon élvezi, amikor a, az elnöki teendőket ellátja. Jó. Kedves kollégák, köszönöm szépen. A hatodik, hetedik, nyolcadik pont vonatkozásában én voltam az előadó, és a jogi vélemény eh, még most nem áll rendelkezés, és hogyha nincs ellenzés, akkor így elfogadjuk a napi rendet. Tehát kedves kollégák, akkor a koordinátorok eh, eh, ajánlásaira térnénk át az előadók kinevezését illetően. Monika Holmájer asszony a néppárt nevében egy nagyon fontos irányelv, a 2011 EU-s a szexuális bántalmazás, a gyermekek szexuális kizsákmányolása elleni harc témában. Aztán van még egy pár előadói kinevezés, nagyon fontosak ezek, úgyhogy kérem figyeljenek ide. Aztán az ideiglenes intézkedések a nemzetközi védelem terén Olaszország, Görögország javára. A... Aztán egy vélemény Niedermüller Péter, az S&D, a rugalmasági eszköz mobilizációja, ideglenes intézkedések a nemzetközi védelem terén Olaszország és Görögország számára. Aztán a LIBE ülésezésének napjai, Kedves kollégák, ez nagyon kényes kérdés, de kiegészítő napokban egyeztünk meg annak érdekében, hogy sikerüljön a mindannyian egyetértenek abban, hogy sok a munkánk, tehát július 2-a délután, július 6-a Strasbourgban 7 órakor találkozunk Avramopoulos biztossal, illetve Mogherini asszonya, tehát ez egy Strasbourgi hétfő a migráció témájában. Aztán koordinátorok döntöttek arról is, hogy a szlovák kormány kapcsolatban az elnök ír az Európai Bizottságnak egy levelet. A jobb törvényalkotás témájában a libe koordinátorok azt javasolták, hogy Schulz elnök úrnak írjunk egy levelet, amelyben a LIBE prioritásait soroljuk fel a jobb jogalkotás érdekében. Aztán missziók. Kérem, nagyon figyeljenek, kedves kollégák, mert van egy csomó misszió. Először is LIBE misszió Finnországba, az intelligens határok csomag, három tag megy misszióra, négy volt az eredeti engedélyezett, néppárti és szocialista képviselőkből áll össze, két előadóból és egy RCR képviselőből. Aztán a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a libejét hat tagnak kell képviselni, azon kívül, hogy még Olaszországból is kell, hogy legyen valaki. Aztán Brazíliába megyünk, a kormányzási fórumra, ebben a témában levél megy majd az ice a kultnak és a Júrinak. Aztán a 133-as szabálynak megfelelően állásfoglalási indítvány, a koordinátorok azt javasolták, hogy ehhez nem kell nyomonkövetés. Aztán a BO 0497 per 2015-ös, B8 0498 per 2015-ös dokumentum, B80486 per 2015-ös az Európai Ügyész Irodájának felállítása B80519 per 2015 a bűncselekményekből származó javak elkobzása, illetve van még egy B80488 2015, aztán petíciók, a 126-os szabály, értelmében a koordinátorok javasolják, hogy írjunk a Peti-nek Fenye Jordana esetében Spanyolországból a Frontex témájában. Tehát azt kérik tőlünk, hogy támogassák a koordinátorok ajánlásait a 205-ös szabály értelmében, akkor ezek szerint támogatjuk. Köszönöm szépen. Ezen kívül meg szeretném említeni még, hogy fontos, hogy mindenkinél elektronikus kártyája itt legyen, mert lesz szavazás is, röviden ugyan, de szükséges hozzá a szavazókártya. Kedves kollégák, akkor most érkeztünk el a négyes napirendi pontunkhoz, ami a radikalizáció megelőzése, a terrorista szervezetek által való toborzás megelőzése, előadónk Resida Dati. Kedves kollégák, ez rendkívül fontos és összetett téma, mindannyian tudják. És a Libében már folyt erről eszmecsere, úgyhogy további késekedés nélkül át is adnám a szót. Dati asszonynak parancsoljon, számoljon be nekünk erről a jelentésről. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes ez a téma, és nagyon jó az, hogy meghallgatjuk a kollégáknak a, a hozzájárulását. Miután mindenkinek elkült, elküldtem már a radikalizációról szóló jelentésemet, ezt mindenki elolvasta, itt a terrorista ö, csoportok ö, rekrutációjáról van szó. Nagyon jó lenne tehát az, hogyha látnánk pontosan, hogy milyen szektorokban kell fellépnünk, minden öm, meghallgatásból is az derült ki, hogy egy globális megoldásra van szükség. Nem lehet az, hogy az egyes tagállamok külön-külön tegyenek valamit, és azt sem lehet elvárni, hogy a tagállamok akkor lépjenek, amikor valamilyen súlyos bűncselekményre kerül sor. A januári terrorcselekmények után Franciaország megvizsgálta saját hozzáállását, kiderült, hogy nagyon le vagyunk maradva, például az Egyesült Királysághoz, vagy akár Belgiumhoz képest is a terrorizmus megelőzésben. Tehát egy európai stratégiára alapvetően szükség van. Először a következő kérdéseket tettem fel magamnak. Ahelyett, hogy reagálunk a, a radikalizációra, hogyan tudjuk megelőzni azt? A meghallgatásokból kiderült az, hogy akármilyen országról is beszéljünk, milyen, akármilyen személyekről beszéljünk, alapvetően az interneten keresztül terjednek ezek a gondolatok, és ezt ki kell mondanunk, és talán ezért az internetes szólásszabadság kérdésében kellene egy fontos vitát lefolytatnunk, mert az interneten rekrutálják ezeket a személyeket, és tulajdonképpen ilyen háborús állapotok alakulnak ki az interneten. Aztán azon személyek, akiket egyáltalán nem érintett korábban a jelenség, a börtönökben ismerkednek meg ezekkel a gondolatokkal. A terrorista bűncselekményekkel vádolt személyek, illetve elítélt személyek hosszú időre börtönbe ülnek, és ott nagyon sokszor köztörvényes bűncselekményért elítélt rövid büntetést letöltő személyeket képeznek ki, úgymond, és ezért időzített bombává válnak ezen utóbbiak is. Nagyon naívak is egyébként, de nem is biztos, hogy ezt így mondanám én, mert azért itt pénzügyi és gazdasági szempontokat is figyelembe kell venni. A terrorizmusra vonatkozó tartalmakat kellene betiltani, vagy pedig a radikalizációra vonatkozó tartalmakat. Nem lehet megengedni azt, hogy az interneten mindez terjedjen, mint hogyha semmi sem történt volna. Nem lehet azt megengedni, hogy az internetes oldalak a radikalizációt, a terrorizmust éltessék, és gyűlöletet szítsanak. Ez egy olyan terület, ahol nem maradhatunk csendben. Éppen ezért az internetes cégekkel kellene felvennünk a kapcsolatot, és fel is vettem ezt. Ami pedig a börtönöket illeti, nagyon sok kísérletet végeztek ezek a börtönökben, és Franciaországban, az Egyesült Királyságban is nagyon várják a, a börtönben dolgozó személyzet a képzést, ugyanis minden nap tanúi ennek a folyamatnak, és látjuk azt, hogy terrorizmusért elítélt, vagy terrorizmusban való részvételért elítélt személyek tulajdonképpen kihasználják a vallásos témát arra, hogy radikalizálják önmagukat és másokat is. Tehát ez egy igazi téma, de ezek a személyek nem fognak kapcsolatba lépni a börtönpapokkal, azért is, mert ők azok, tehát az imámok is, akik a börtönökben teljesítenek szolgálatot, őket kikiáltják rossznak a radikalizált személyek. Tehát ezért fontos az, hogy először is lássuk, hogy kik azok a személyek, akik csapdába estek, és a második kérdés pedig az, hogy a büntetés végrehajtó intézetekben dolgozók látják ezt a folyamatot, mégsem ismerik pontosan, nem tudják elemezni, mert nem rendelkeznek a megfelelő háttértudással. Tehát ők azt szeretnék, hogyha egy képzésen vehetnének részt, hogy fel lehessen velük venni a kapcsolatot abban, hogy a radikalizációt meg előzzék, vagy pedig felismerjék azt, hogy kik azok a személyek, akik valóban ebből a, ebből a szempontból nagyon veszélyesek, és ők ne kerüljenek ki vissza a társadalomba. Aztán itt van az integráció kérdése. Európai szinten az angol modellről, a német modellről, a francia modellről beszélünk, márpedig az integráció európai kérdés kell, hogy legyen, mert európai állampolgárokra vonatkozik. Integráció, oktatás, ezek azok a témák, amelyeket egy stratégia formájában kell papírra vetnünk, hogy az integrációs aspektusokat az oktatási aspektusokkal összefonva meg tudjuk valósítani e megelőzés, radikalizáció megelőzése. Nos, hát ehhez azt kell megismerni, hogy az európai állampolgárok hogyan mennek el Európából, és hogy kik azok, akik visszajönnek. Nos, hát ehhez az európai határokat kell jobban figyelni, kik azok a személyek, akik zsihadistaként, vagy külföldi fegyveresként, harcosként fáborús területekre mennek, és aztán visszajönnek Európába az iraki hatóságokkal, vagy bizonyos országokban, mondjuk Szíriában, vagy akár Afganisztánban is a hatóságokkal felveszük a kapcsolatot, akkor ők is azt tudják elmondani, hogy ezek az európai személyek, amikor visszajönnek, akkor lássuk azt, hogy ki jött onnan vissza, és milyen gondolatok vannak ezeknek a személyeknek a fejében. és aztán a finanszírozás, a terrorizmus finanszírozás kérdésében is jobb együttműködésre van szükség. Nincsen olyan, hogy államok finanszíroznák a terrorizmust, mert akkor onnantól kezdve egyes országok ellen fel lehetne venni a harcot, be lehetne tiltani ezt, de azért ez ennél sokkal bonyolultabb kérdés. Például, hogyha a Szaharán túli Afrikát nézzük, akkor azt látjuk, hogy például a korámi iskolákat támogatják más országokból, és azt mondják, hogy hát ezeknek a gyerekeknek nincsen, nem járnak iskolába, és majd mi biztosítjuk ezt az iskoláztatást. És aztán mi történik? Pont a radikalizáció terjed ezekben az iskolákban, főleg a Szaharán túli afrikai országokban ezek a személyek egyre radikálisabbá válnak, és ezt látjuk is minden nap, ugye például a, karik, a Mohamed karikatúrák kapcsán láthattuk azt, hogy bizonyos afrikai országokban gyakorlatilag polgárháborús állapotok törnek ki, és nagyon gyakran azok, akik ebben részt vesznek, a korán iskolákból kerülnek ki, amelyeket az öböl országokból finanszíroznak. Tehát jó lenne felvenni a kapcsolatot az öbölországok országok szervezeteivel is, és a nyomon követhetőséget kellene velük a jobb átláthatóságot biztosítani, ugyanis az Egyesült Államokkal sikerült például megállapodni abban, hogy milyen pénzügyi támogatások érkeznek a terroristák felé, ezt EU-s szinten is meg lehetne valósítani. Aztán azok az európai állampolgárok, akik elhagyták Európát, hogyan jönnek vissza és mit tesznek ezután. Ez egy másik fontos téma. Nos, hát ebben a témában nagyon sok bevált gyakorlatról tanúskodhatunk. Itt a parlamentben is a meghallgatások során ez kiderült. Ezeket konszolidálni kell, és egy globális stratégia részévé kell ezeket tenni, hiszen az európai országok nagyon is elkötelezettek ebben a témában, szeretnék, hogyha az Európába visszatérő személyeket megelőzésben tudnák részesíteni. Vannak olyan személyek, akik tulajdonképpen bűncselekményeket követtek el, őket a büntetőjog eszközeivel el kell ítélni, de vannak olyan személyek is, akiket tulajdonképpen a radikalizációjukat kell megakadályozni, és akik egészen borzalmas dolgokat láttak, és megfélemlítve jönnek vissza. De gyakorlatilag minden nap visszajönnek olyan emberek, akiket traumaért és visszajönnek Európába, de vannak olyanok is, akik viszont nagyon elkötelezett dzsihadistaként jönnek ide-vissza. Most hát őket meg kell hallgatni, de mit teszünk utána velük? Mit teszünk ezekkel a személyekkel? Tehát ezt a kérdést kellene tisztázni, mert erre európai szintű választ kell adni, és politikai szinten kell megoldást találni. Ennyit tehát a nagy kérdésekről. Ezekkel a kérdésekkel foglalkoztam. Meghallgattunk nagyon sok fontos személyiséget európai szinten, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you very much. Köszönöm szépen és azt is köszönöm, hogy ilyen röviden szólt. Érthető módon nagyon sokan kértek szót a vitában. Nagyon sokakat érdekel ez a téma, de ezen túlmenően a mi frakcióinkban nagyon sok munka folyik ezzel kapcsolatosan, tehát nagyon is a napi renden van a kérdés. Két dolgot emelnék ki. Az egyik, hogy nagyon sok munkát végzünk az külföldi harcosok kérdésével és az igazságügyi rendszerrel, és a deradikalizáció kérdése nagyon komplex kérdés. Az a börtönökben, az interneten zajlik ez a tevékenység. Van egy kérdésem, lehet, hogy lesz belőle módosító, lehet, hogy nem Az összehasonlító megközelítésre szeretnék rákérdezni. A kérdésem a következő. Az Egyesült Királyságból származom, lehet, hogy Kékapúrnak már más a véleménye. Vannak-e a tengeren túlon jobb programok, hatékony programok, voltak ezzel kapcsolatosan itt is szemináriumok és előadások. A kérdésem tehát, hogy eléggé minőségi munka zajlik-e a tagállamokban, bármelyik tagállamban <clears throat> a deradikalizációval kapcsolatosan, például a börtönökben bizonyára végeznek fontos hatásos munkát, de például hazámból én azt az aggodalmat hoztam magammal, hogy sok jó minőségű program zajlott, regionális alapon bizonyos börtönökben például. De engem nagyon aggaszt, hogy ennek a munkának a minősége, a finanszírozása talán nem a legmagasabb színvonalon történik. Például, hogyha nagy országokat nézzük, hogy ők milyen munkát végeznek, Franciaországról, az Egyesült Királyságról, Németországról, Belgiumról beszélek, hogy eléggé e, jó minőségű-e a válasz az iskolákban, a börtönökben, stb. És e, persze megvan mindennek a pszichológiája is. Elnézést, hogy erre rá kell kérdeznem, de úgy gondolom, hogy e, nem elég, hogy egyszerű, naív válaszokat adjunk a radikalizáció jelenségére, valós fellépésre van szükség és minden esetre otthonomban bizonyára ezt várják tőlünk, és gondolom máshol is. Anna Gomesnek fogom megadni a szót, és utána a többieknek Anna. Igen, köszönöm. Igen, az SND árnyék jelentéstevőjeként szólok, és szeretném megköszönni Zászlati asszonynak a jelentését, jó munka alap ez, átfogó tanulmány. És lesznek olyan területek, ahol akár még az én frakciómból is más véleményt fogalmaznak meg a kollégák, például azzal a referenciával kapcsolatosan, hogy egy EU-PNR irányelvre volna szükség, én például azt nem tudom támogatni. Mindazonáltal azt gondolom, hogy nagyon is átfogó ez a jelentés. Nagyra értékelem, hogy arra is figyelmet fordított, hogy a vallásos jelenségekről is szólt, de nem erre fűzte fel az érvelését. Azt is nagyra értékelem, hogy ebben nagyon körültekintő volt, Azért az a vélemény sincs távol tőlem, hogy végül is iszlamofóbiáról nem beszélhetünk, bár ez is megjelent a társadalmainkban nagyon veszélyes jelenség, és azért ezzel is szembe kell néznünk. De én értem, hogy mi miatt aggódik, és ezt, ezt értékelni is tudom. Van egy fejezet, a külső és a belső biztonság kapcsolatai között a terrorizmus elleni harcban, talán még konkrétabban is fogalmazhatna. Úgy gondolom, hogy építeni kell arra, amit ön az imént mondott el, a finanszírozással kapcsolatosan, vagyis hogy milyen szerepet játszanak ebben bizonyos országok, hogy például a madraszákat, a vallási iskolákat finanszírozzák. Például ott van Szaudarábia, többen gondolhatják, eh, ahogyan tegnap az EFED-ben elhangzott, eh, az európai terrorizmus elleni koordinátor eh, előadásából, és az derült ki, hogy holisztikus megközelítésre van szükség a terrorizmus összefüggésében, hiszen ez belső és külső biztonsági kihívás egyszerre. A tegnapi vitában valaki megemlítette Szaudarábiát, és úgy hivatkozott rá, hogy ez egy mérsékelt ország. Én készítettem róla a jelentést, és én nem gondolom, hogy mérsékelt ország, különösen a terrorizmus finanszírozás tekintetében, és még ha Szaud-Arábia önmaga áldozata is ugyanennek a terrorista tevékenységnek, mégis a hálózatok, a finanszírozó hálózatok nagyon is erősen kötődnek ehhez az országhoz. A, ez a vonal megjelenik az jelentésében is. A külföldi harcos egységes definícióját sürgeti, de én úgy gondolom, hogy ez a fogalom meghatározás nem fogadható el, nevetségesen eufemisztikus, hiszen EU-s állampolgárokról beszélünk, akik terrorista szervezetekhez csatlakoznak és ott harcolnak. Amikor Irakba látogattam a párizsi támadások másnapján, az irakiak pontosan ezzel a kérdéssel szembesítettek, hogy ezek a harcosok európaiak. Én nem értek egyet ezzel az eufemisztikus megközelítéssel, hiszen olyan harcosokról van szó, akik európaiak és terrorista szervezethez csatlakoznak. Ez veszélyt és fenyegetést lát jelent számunkra is terjed is ez a tevékenység. A börtönökről szóló fejezet nagyon fontos. Valószínűleg még nagyobb hangsúlyt kellene helyezni a közös fellépés hangsúlyozására az ügynökségek között nemzeti és EU szinten. Például, amikor a Szicemben voltam legutóbb, Brüsszelben, a párizsi támadások után, akkor kiderült, hogy nincs is olyan szakértőjük, aki arabul tudná tanulmányozni az internetet. Csak arra szeretnék még rámutatni, hogy van egy bekezdés a családokról. Valóban támogatni kell a családokat, akik úgy érzik, hogy valamely családtagjuk veszélyben van. Az elnök közbevág utolsó mondat. Több mondani valóm is van, de nincs idő. Jó, és egyébként ezzel az érzékenységes kérdéssel egyetértek. Köszönöm az árnyék előadónak a felszólalását, sokan szeretnének szólni. Tudom, hogy én nem az én két percemmel kezdtem, úgyhogy szeretném, ha mindenki tartaná magát az időkorlátokhoz. Az ECR árnyék jelentéstevének adom meg a szót. Important matters. Megpróbálok gyors lenni, de ez nagyon fontos téma, hogy mindannyian rámutattunk. Először is gratulálni kell a jelentés készítőjének, hiszen átfogó bevezetőt tartott, és mindenféle megközelítése kitért. Ez úgy tűnik számomra, hogy kipipálhatjuk a legfontosabb dolgokat, és ez nagyon nehéz dolog. Azon kérdéssel kell kezdenem, hogy mi is a radikalizáció. Sokat beszélünk róla, mindenki azt mondja radikalizáció, radikalizáció, de pontosan mit is jelent ez? Olyanokról beszélünk, akik radikálisan viselkednek? Az emberi viselkedés elfogadott normáintól eltérően? ez valamilyen politikai célral történik, vagy valamilyen vallási máshova tartozás miatt, vagy szélsőséges vallási viselkedés miatt, legalábbis egyes vallások esetében, legalábbis ahogyan ezt gyakorolják. És hogyha kitekintünk az EU-n kívülre, akkor a radikális viselkedési formák, például az egyes közel-keleti államokban, jelenleg gyakorlatilag a, a legsúlyosabb bűncselekményeket egyfajta vallási mm, faj, ó, ág, ugyanazon vallás másik ága ellen követi el. És azt hiszem, hogy az EU állampolgároknak nem szabad ilyen helyzetbe kerülni, hogy valamilyen olyan ügyér állnak ki, amit fontosnak tekintenek, de aztán csalódottak lesznek, és talán még mindig radikális elképzelésekkel az EU-ban követnek el bűncselekményeket. A különböző kultuszokat említettük korábban, miniszterként voltak ilyen tapasztalataim, amikor egy csomó embert nem engedtem be Nagy-Britanniába, akik bizonyos fajta viselkedésformát mutattak ezen a téren, ami rendkívül veszélyes volt a fiatalok számára. Ez a belső radikalizációja volt a fiataloknak, ami a 80-as, 90-es években jellemezte Nagy-Britanniát. Azt hiszem, hogy ezt sikerült már kicsit visszaszorítani, nagyon sok ismeret átadása miatt, források felhasználása miatt, hogy megpróbáljuk a fiatalokat lebeszélni arról, hogy ezen az úton induljanak el. Nagyon gyors leszek, és végül csak egy-két gyors dolgot szeretnék elmondani. Mi például először is, igen, meg kell próbálnunk megszüntetni a bűn, bűnöző szervezetek finanszírozását, a terrorista szervezetek finanszírozását, segíteni kell egymásnak ebben az információcserének az egyes tagállamok között, és mindig nagyon szomorúan tapasztalom, hogy milyen kevés ismeretanyag cserélődik ki ebből a, ebben a témában. A PRA nagyon jó lenne ilyen téren, de tovább lehetne fejleszteni és úgy gondolom, hogy semmiképpen sem szabad soha feltételeznünk azt, hogy ez az internet hibája. Az internet hozzájárul ehhez, de mint ahogy a közelmúltban egy-két esetben már hallottuk azoktól, akik Nagy-Britanniából elmentek és harcoltak. Az ott maradó családjuk egyértelműen úgy érzi, hogy a radikalizációjuk gyakorlatilag annak köszönhető, hogy a saját hazájukban találkoztak vele, nem pedig az internet miatt. Úgyhogy feltételezzük, hogy ezt azért majd valahol kiírthatjuk. Kiváló ez a jelentés, nyilván még részletesebben lehetne ezzel foglalkozni, mindenképpen azért nagyon hálás vagyok az előadónak a kezdeményezését. Elnök, köszönöm szépen! Nagyon sokan nézik kívülről is ezt a jelentést, de hát ez egy másik történet. Kedves kollégák, ha túl sokat beszélünk nem tud mindenki hozzászólni. Az egyik probléma az, hogy következő jelentésre is kellene időt hagyni, ez az enyém, lehet, hogy örök szerint ez nem probléma, de mindegy, az ALDE eh, árnyék jelentés készítőjének adom meg a szót. Parancsoljon. Minutos Megpróbálom a két perc befoglalni a mondani valómat. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak az erőfeszítésért és az elkötelezettségért és eh, az is nagy kérdés, hogy hogyan lehet alkalmazni ezt, amit a bizottság kér, ez a globális stratégia. A kérdése, mert tudjuk-e fogadni azokat a pontokat, amelyek a jelentésben van, de akkor módosítani kell egy kicsit a címén, vagy eh, a terrorista cselekmények visszaszorításáról is beszélünk, vagy pedig változtatni kell a címén. A felépések az akciók szempontjából és a terrorizmus ellenes harc szempontjából nagyon fontos, hogy globális legyen ez a küzdelem. Megelőzésre van szükség, a radikalizáció megállítására, hogyha ezt a visszaszorítási elemet akarjuk érvényesíteni a szövegben, akkor ezt a címben is érvényesíteni kell. Szerintem legyünk következetesek a tartalom és a cím között. Világos, hogy hogy olyan globális stratégiát sürgötünk, amely segíti, hogy globálisan visszaszorítsuk ezt a jelenséget, amely 21. századi demokráciákra annyira veszélyes. Integráció és eh, a leginkább radikalizációnak kitett eh, csoportok védelme, illetve a társadalmi válaszkérdés, amit meg kell említeni, és most tényleg megpróbálom két percben tartani a gondolataimat. Úgy érzem, hogy a deradikalizáció és a prevenció még nem eléggé eh, kapott hangsúlyt ebben a szövegben a mostaninál másféle jelentéssel kellene ezt felruházni. Korlátozottak a forrásai, nagyon kevés ideje foglalkozunk még ezzel a gondolattal, és egyelőre még csak jó gyakorlatok gyűjteményéről van szó, de hogy ez mit jelent a valóságban, azt nem tudjuk. Az a rész, amely explicit módon szól a prevencióról és a deradikalizációról, vagy ezt kellene tovább részletezni, vagy pedig a bizottság felé ezt az üzenetet kellene közvetíteni, hogy ez még gyerekcipőben jár, ez az erőfezítés, sokkal több eszközre van szükség, és nem csak a legjobb gyakorlatok cseréjére. Meg kell ezt stratégiai módon erősíteni, ezt az erőfeszítést, ahogyan Dati asszony is feltárta ebben a jelentéstervezetben ezeket a lépéseket. Egyelőre még nagyon gyengék ezek a kezdeményezések. Vannak olyan gyakorlatok, amelyek már ígéretesek. Minden esetre több tapasztalatra van szükség, és az a rész, amely a megelőzésről és a radikalizációról szól. Jobban kell, hogy részletezze ezeket a kérdéseket. Barbara Spinelli. Do you give me two or three minutes? Két vagy három percet kapok. Speaking for longer than Miss Dati spoke. For uh, Úgy tűnik, hogy mindenki hosszabban beszél, mint Dati asszony. Kedves kollégák, ez egy nagyon érdekes, nagyon fontos téma, mindenkit érdekel, rengeteg szakértői véleményt is hallhatunk, úgyhogy nem csodálom, hogy mindenki hosszabban szeretne beszélni, de hát sajnos azért az idő is korlátot szab nekünk, úgyhogy kérem, hogy mindenki próbálja meg a lényegre koncentrálva előadni mondani valóját. Úgy, ahogyan azt, ahogyan azt Dáti asszony tette. Én először is szerettem volna megköszönni Rashida Dátinak a jelentését, mert ez nagyon jól kidolgozott jelentés, sok fontos témában, az, hogy például az áldozatokkal felvegyük a kapcsolatot, az, hogy a civil szervezeteknek megadjuk a megfelelő támogatást, és én úgy gondolom, hogy a megelőzéssel, illetve a represszióval kapcsolatban is jó gondolatok találhatók ebben az anyagban, de azért mégiscsak vannak bennem kérdőjelek is, és javaslatok arra, hogy hogyan tudjuk javítani ezt a szöveget. A, az aggály bennem az az, hogy maga a cím kérdőjeleződik meg, a megelőzés, mint eszköz a represszióval szemben számomra úgy tűnik, mintha ebben a jelentésben ez a kettő összemosódna, úgyhogy végül is egyfajta elő represszió, vagy a Minority Report filmhez hasonló gondolatok kavarodnak bennem ennek kapcsán. Aztán a radikalizáció a börtönökben, büntetés végrehajtó intézetekben. Nos, itt megint csak a szegregáció az, ami problémás, tehát a gettó gettósodása. Sajnos jól ismerem Olaszországban is ezt az esetet, ezt a maffia bűncselekményekkel elítélt személyekre alakítják ki ezt a rendszert. Én nem tudom, hogy ez jó megoldás-e. Tehát egy potenciális terrorista, aki viszont még nem követett el terrorista bűncselekményeket, hogy rájuk vonatkoztatni mindezt, hogy ez jó megoldás-e az internetes radikalizáció. Ezzel kapcsolatban aggodalmak fogalmazódtak meg bennem, mert az internet ellenőrzése nagyon nehéz kérdés. Arra is emlékeztetnék, hogy az internet, mint virtuális térség, a radikális terroristáké, ez egy kicsit arra emlékeztet, amit Humberto Eco mondott nem olyan régen. Ő azt mondta, hogy az internet az idióták virtuális térsége. Ez két olyan általánosság, amit nem szabad megengedni. Az oktatás és az inkluzió pontja ezzel kapcsolatban szerintem nagyon érdekes az, ami a muszlim vallással kapcsolatban jelenik meg. Valóban fontos az, hogy az imámokat képezzük, és az ő munkájukat támogassuk börtönpapként. És végül a PNR adatok, frakcióm és jó magam is elutasítjuk ezt a megközelítést, amint ön javasol, és végül az Egyesült Államokkal és a Perzsőből levaló együttműködés a pénzügyi um, támogatások megszakítása érdekében. Az Egyesült Államokkal való együttműködés az egy dolog. Tudjuk, hogy a terrorizmus ellenes harc az Egyesült Államok részéről nem működik. Ez egy nagy fiaskó. A E, öböl országokkal való együttműködés viszont szerintem nagyon veszélyes terület, gondolok itt például az ISIS finanszírozására, amelyet eleinte az Egyesült Államok maga is finanszírozott. Thank you very much, Barbara. I think you got all your points in. Nagyon köszönöm, Barbara. Köszönöm, hogy felvetetted az egyéb elképzeléseket is. Végül pedig az árnyék jelentés készítők a Jean Lambert parancsoljon. Köszönöm a szót. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak ezért a jelentését, mert azt gondolom, hogy nagyon sok hasznos gondolatot tartalmaz számunkra, illetve azt a kontextust is felveti, hogy meg kell vizsgálnunk ezt, mint alapvető jogokat, polgárjogokat. Nos, ami a definíciót illeti, ugyanaz a kérdésem, mint Timoszié. Azt hiszem, mindannyian úgy gondoljuk, hogy értjük, hogy mi az, hogy radikális, de Tekintettel arra, hogy vannak olyanok, akik eléggé radikális álláspontot képviselnek, aztán explicitnek kell lennünk a meghatározással. Üdvözlöm azt is, tekintettel a kérdés kényes voltára, hogy nem összekeverendő ez ideológiákkal vagy hittekkel. Mert például, ha nézzük az ukrán-orosz határt, ott is mondhatjuk, hogy vannak európai harcosok, akik ebben részt vesznek különböző oldalakon. Úgyhogy, hogyha nem vagyunk eléggé egyértelműek, akkor felmerül a kockázata annak, hogy bizonyos csoportok közösségeinkben bizonyos gyanúval élnek. Nos, ami az internetet illető kérdéseket illeti, azt hiszem, hogy itt valószínű, hogy módosít indítványokat fogunk megfogalmazni a jogállamiság kérdését illetően, tekintettel korábbi eszmecserékre itt a jogalkotás kapcsán és az internet kapcsán a parlamentben. E, egy nagyon fontos dolgot szeretnénk még felvetni az oktatásról, az integráció, kritikus gondolkodás jelentőségét, mert ez is nagyon fontos része annak, amivel foglalkozunk a prevenció terén. Egyetértek a GUE-ban szólt kollégámmal, aki a PNR-ről beszélt, és azt mondta, hogy nem föltétlenül kapcsolódik ez a radikalizáció megelőzéséhez. Anna Gomes a külföldi harcos kérdését vetette fel, mint részben meghatározandót a definícióban. Hát végül is ugyanaz a helyzet, hogyha valaki a Kubániban a körd, kurdokat támogatja, az nem feltétlenül ugyanaz, mint aki az ISIS nevében harcol. Aztán a visszatérítéssel kapcsolatban is kell tenni valamit, ami a nyelvet illeti, nem csak az arab nyelvet kell felvetni, hanem egy csomó mást is. Van még egy másik nagyon fontos nyelv is, de nem igazán ismerjük eléggé. Aztán van egy nemi kapcsolata ennek, amire szintén ki kellene térni. Köszönöm szépen, nagyon hasznos volt. Elnök, köszönöm szépen. Krisztin következik. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a jelentés tervezetért. Nagyon sok megállapítást, ajánlást és a radikalizáció megelőzésére irányuló intézkedést tartalmaz. A címben már található a hozzáadott érték az Európai Unió képviseletében, hogy a tagállamok segítsenek elkerülni a toborzást például. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy bizonyos radikalizációs aspektusok nincsenek eléggé részletesen kifejtve, itt lesznek módosításaim. Ami a radikalizáció okait illeti, rá kell mutatni arra, hogy nem egyforma E, és egy dolgot ki kell emelni, nevezetesen, hogy a radikalizált vagy a radikalizálandó szemét e, mi kapcsolja össze, nem a vallás. E, a vallás lehet egyik oka, de nem egyetlen oka radikalizációnak. Aztán vannak érdekes gondolatok az internettel kapcsolatban a terrorista üzenetek közvetítésére felhasznált eszközként, nagyon fontos, hogy felvegyük a harcot ez ellen. Az értékeink, a tolerancia, a szociális befogadás, az együttélés szellemében. Ami a radikalizációval szemben az elrettentést illeti, nagyon fontos, hogy ne legyenek ilyen terrorista tevékenységei azoknak, akik szeretnének ismételten beilleszkedni a társadalomba, ami a megelőzés eszközeit illeti. Nagyon fontos az oktatás, az emancipáció, a fiatalok autonóm nevelése. Végül pedig, hogy bebizonyítsuk azt, hogy nem az elképzeléseket vagy a gondolatokat kell elítélni, hanem azt, ami a nem megindokolt erőszakhoz vezet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Uh, merci, président. Köszönöm a szót, elnök úr. Csatlakozni szeretnék mindazokhoz, akik üdvözölték és dicsérték Dati asszony munkáját. Én azt hiszem, már nagyon sok jót hallottunk, úgyhogy én ezt most nem folytatnám. Csak néhány megjegyzésem lenne. Dati asszony kicsit szigorúan szól jelentésében a bizottságról, főleg amikor arról szól, hogy a 2014-es évről szerintem van három dátumom is, amikor pontosan ilyen témáról szóló dokumentumok születtek, pedig ő azt írta, hogy nem. Szerintem talán aktualizálni kellene egy tartalmat. Aztán néhány tényadat, ami szerintem megint csak aktualizációra ö, szorul, főleg akkor, amikor arról van szó, hogy az Európa belül július 1-ével fog beindulni egy internetes ö, ö, lehetőség, megint csak át kellene írni. Aztán a centralizált vagy nemzeti kapacitások. Ami az internetet illeti, ön azt írja, hogy minden tagállamnak a tartalmat illetően valakit felelősek kellene kielveznie. Jó, hát egyetértek azzal, hogyha mindezt az Európol szintjén tudnánk végül is elvégezni, az sokkal hatékonyabb lenne, és végül is így is lesz, mert végül is, hogyha egy német csapat e, azt figyeli, hogy mi történik Luxemburgban, vagy Svájcban, vagy Németországban, vagy Ausztriában, Franciaországban ugyanez a helyzet más országok vonatkozásában. Nos, a tapasztalatok azt mutatják, hogy az internet használó sokkal gyorsabban reagál, mint az Európol vagy bárki más, Úgyhogy amikor egy kis országról van szó, sokkal nehezebben lehet ezt követni, mint egy nagy országban a tartalmat illetően, tehát pontosítani kell a dolgokat. Van még egy-két kényes kérdés, amit szerintem újra kellene olvasni. 9 pont, amikor a büntető szankciókról szól, azt hiszem nem megfelelő a megfogalmazás, nem arra kell, hogy ez irányuljon, aki nem csinál semmit, hanem arra, aki valamit csinál. Úgyhogy itt jogi szempontból vannak tények. Ugyanez a helyzet a 21-es ponttal, de van még más is, és két gondolattal szeretném lezárni a hozzászásomat, elnök úr. Úgy tűnik számomra, hogy logikusan kell beszélni. Itt a dokumentumban vannak olyanok, akik objektív körülmények között már eldölt, hogy milyenek lesznek, de az iszám gyűlölet nagyon fontos eleme a prevenciónak. Aztán akik akarják, azok végül is átélhetik azt, hogy valamilyen győzelemre visznek, valamilyen ügyet. Tehát gyakorlatilag oda kell figyelnünk erre, nem keresztes háborúról van szó, a cél mindig is az volt, hogy aki háborúban megy, legalább egy csatát megnyeljen. Köszönöm szépen. Thomas. Köszönöm szépen, Tomás Gyitovszki, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Claude. Nagyra értékelem, hogy nagyon sokat dolgozott ezen a jelentésen, nem akarom elrabolni az idejét, úgyhogy rövid leszek. Üdvözlöm ezt a jelentést. Nagyon átfogó elemzésnek érzem, és nagyon jó olvasmány is. És ez a szakbizottság ezt nagyra is értékeli minden bizonyjal. Ami az iskolákat és az oktatási intézményeket illet, illetve az közösségek és a családok szerepét, ezt is hangsúlyozni kellene, hiszen nem csak az iskolákról van szó, hanem az iskolán kívüli tevékenységről is, a szabadidő eltértésével foglalkozó csoportok, amelyek egyébként az iskolákhoz is kapcsolódnak. Például a harcművészetekkel én például több évet töltöttem. Ennek a filozófiája hogy az ember etikus életet éljen, megvédje a gyengébeket, és ez nagyon hasznos lehet ebben a küzdelemben is. Amit még szerettem volna megemlíteni, hogy látom, hogy az előadó kolléga nem fél a PNR-ről beszélni. Én is azt gondolom, hogy ez kulcsfontosságú a terrorizmus és a radikalizáció elleni küzdelemben. Gratulálok ezért, ezt nagyra értékelem a bátorságát. Köszönöm. Tomás. Köszönöm, Thomas. A következő Birgit. Thank you very much. Köszönöm szépen. Először is a jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani, ugyanakkor szeretnék rákérdezni valamiről, miről is beszélek beszélünk. Amikor olvastam a szöveget, egy kicsit összezavarodtam, ez most terrorizmus elleni jelentés, vagy pedig a radikalizáció megelőzésével foglalkozó jelentés. A két kérdés kapcsolódik egymáshoz, de nem ugyanaz. A PNR-ről beszélni terrorizmus elleni harchoz kapcsolódik, és nem a prevencióhoz. Világosan szögezzük le, hogy miről beszélünk. Én most azt szeretném, hogyha kifejezetten a megelőzésről, a radikalizáció megelőzéséről szóló jelentésről beszélnénk, hiszen terrorizmus elleni harcról már szól már jelentésünk. Ami a börtönök helyzetét illeti, mindannyian tudjuk, hogy itt zajlik a radikalizálódás, de nem elég arról beszélni, hogy jól eh, képzett imámokat küldjünk a börtönökbe. Miért is van az, hogy könnyű radikalizálni az európai börtönök lakóit? Azért, mert az a szomorú helyzet, hogy túlzsúfoltak a börtönök, és nincsen elég személyzet, a személyzet nem kap elég képzést. Nem elég, hogyha egy ilyen börtönbe beküldünk egy imámot, amikor ilyen sajnálatos viszonyok uralkodnak, és bármire uranak az emberek, ami jobb életet ígér nekik a büntetésük letöltése után. Aztán az internet az egyik legfontosabb oka annak, hogy radikalizálódnak az emberek. Timothy Körkoppal értek egyet, az internet olyan eszköz, ami jó iránymutatást ad, és hát rossz, rossz tanácsot is tud adni, például a radikalizáció esetében. Az internet bizonyos radikalizációban segíthet, de ahhoz, hogy ez beteljesedjen, élő, valódi személyre van szükség, aki valakit bátorít, aki elmondja, hogy mire számíthat, és mit kell tennie. Aztán ami a karikatúrákat illeti, amelyek nyomán sok erőszakos esemény történt, de én azt gondolom, hogy nem a karikatúrákat kell ezért vádolni, hanem a politikai csoportokat, akik saját céljaikra használják ki ezeket a karikatúrákat, és félrevezetik az embereket. Nem magával a karikatúrával van baj, és én ellenzem azt, hogy az Európai Unióban már a fejünkben is cenzorolló van, amikor azon gondolkodunk, hogy ez vajon nem sérti valamelyik eh, szélsőséges csoport érzékenységét. Ez az a kontinens, amelyen a szólásszabadság uralkodik, és a terrorizmusra nem lehet az eh, a válasz, hogy a saját szabadságunkat korlátozzuk. Az iskola, a család, a radikalizáció terepe, de legyünk őszinték, ez a saját politikáink eredménye is. Köszönöm szépen, Alisztán kolléga. Köszönöm. Ott szeretném folytatni a gondolatsort, ahol Birgit abba hagyta, illetve Timothy. Egyértelmű, hogy az internet felerősíti azokat a jelenségeket, amelyek megjelennek a társadalomban, és ennek megvan az a veszélye, hogy ha megpróbáljuk a visszaszorító tevékenységet az interneten végezni, akkor csak fokozzuk a konfliktust, és ez tüzet ad az radikalizációnak. Hiszen mindkét oldalon érdemeket kavar fel. Ami pedig az illegális tartalmakat illeti, ez is egy nagyon veszélyes út. Az internet szellemével teljesen ellentétes a cenzúra. Az, hogy illegális egy tartalom, az feltételezi, hogy valakinek van egy jogi határozat, egy bírósági határozat a kezében, ezt nem lehet csak vélemény alapján eldönteni. Ez két különböző dologhoz vezet minket. Az egyik egy nyomonkövetés, rendőrségi és rendészeti nyomon követés, vagyis minden illegális tartalom, ami gyilkosságra szólít fel, stb. stb. ezt tényleg üldözni kell. De van egy társadalmi monitoring is, amit a civil szervezetek, maga a társadalom is végezhet, és ezt javítani kell, és ennek a hatékonyságát fokozni. Nem propaganda specialisták fejleszték ezt ki, hanem azok az magánemberek, akik ilyen tevékenységben részt vesznek. Ennek az említését hiányolom a jelentésből, köszönöm. Köszönöm. A bizottság sokszor megszólítatott ebben a vitában. Kérdezem a bizottságot, hogy egy konkrét kérdésben kíván válaszolni. Persze most beszélünk az európai állampolgárok radikalizációjáról. Saját tagállamomban is sok szó esik erről a jelenségről. Az egyik talán a legfontosabb kérdés, hogy az igazságügyi rendszer és a rendőrség hogyan bánnak ezekkel az emberekkel, amikor visszatérnek Ez nagyon fontos kérdés. Kérdezem, hogy a jelentésnek menny, milyen része foglalkozna ezzel, vagy egyáltalán nem is akar ezt érinteni. Az igazságügyi rendszerek működése természetesen nemzeti hatáskör, de én úgy gondolom, hogy ez is fontos kérdéskör a radikalizálódásban. És most a bizottságnak megadom a szót, és utána önnek majd visszaadom hogy válaszoljon a felvetésekre. Jelentkezett elnézést. Sorry, I didn't have you on the list. Is it okay? Nem szerepel a felszólalók listáján. Jó, rendben. Akkor most a bizottságnak adom meg a szót, és végül az előadónak, hogy válaszoljon a kérdésekre. Bizottság, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy eljöhettünk ma. Úgy gondolom, hogy ez a rendszeres eszmecsere elősegíti az együttműködést és az kölcsönös megértést az intézményeink között. Köszönöm ezt a lehetőséget. C'est un rapport important. Egy fontos jelentés egy fontos témáról, és fontos pillanatban érkezik. Nem csak a párizsi, a tunéziai és más bűncselekmények után, hanem most éppen a belügyminiszterek is egy új európai biztonságpolitikai dokumentumról folytatnak vitát, amelyet az Európai Bizottság április 28-án terjesztett be. Nagyon sok javaslat született, van, amiben már teszünk is valamit, de most nagyon távirati stílusban egyetértünk azzal, hogy a radikalizáció nagyon komplex téma, és hogy nem csak egy filozófia, egy politikai rendszer vagy egy vallás sajátja. Öt nagy motiváció fűti a radikalizációt. Az egyik ezek közül a vallás, de azért ne stigmatizáljuk a dolgokat. A vallás az nem konkrétan az oka, hanem inkább a vallás rossz vagy egy leegyszerűsített értelmezése egy stresszes és nehézségekkel teli világban kell, ebben a kontextusban kell ezt elképzelni. Ezért fontos az, hogy árnyaltan vizsgáljuk meg a okokat, ugyanakkor legyünk nagyon kemények a válaszadásban. A, amikor a megelőzésről beszélünk, akkor a puha megközelítés a legegyszerűbb, vagy a legegyértelműbb, egy, itt most nem a büntetés végrehajtási intézetekről kell beszélnünk, hanem a terepen való munkán keresztül, és azt is tudjuk, hogy ezek a válaszok nem fognak egyik napról a másikra erre a komplex problémára választ adni. Persze nagyon sok az a belső ellentmondás is, és tudom, hogy ezt a politikai szempontból nehéz feloldani egy javaslattal éltünk, amely a terrorizmus definícióját támogatja, a külföldi harcosok definíciójára gondolok. Itt arról van szó, hogy külföldön kaptak katonai kiképzést. Többen beszéltek már politikai javaslatokról, tavaly is egyébként idén is egy 16 pontos akcióterv, vagy cselekvési terv is született, amelyet a tanács is hitelesített. A bevált gyakorlatok és a radikalizáció megállításával kapcsolatban értjük, hogy mi az ön ö, válasza. Szeptembertől kezdve meg fogjuk ötszörözni a finanszírozást. Korábban körülbelül 5 civil szervezet foglalkozott ezzel a témával, most már 1500 ilyen szervezet van, nem szeméről van szó, hanem konkrét szervezetekről, ez, ilyen ez fiatalokra vonatkozó szervezet, sportszervezet és így tovább, akik minden nap részt vesznek ebben a hálózati munkában, és igenis, és ott van az interneten a bevált gyakorlatok cseréje is, támogatják egymást, ezek a szervezetek és a tagállamokat is támogatják. Éppen ezért fontos az, hogy szeptembertől kezdve ezt még tovább támogassuk, és fogjuk is. Tehát itt végül is visszacsatornázásra van szükség a politika felé. Minden második évben egy miniszteri szintű konferenciát is szervezünk, amelyben részt vesznek a belügyminiszterek és ennek a hálózatnak a résztvevői, Ilyenkor megtárgyaljuk azt, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, mit kellene tenni nemzeti szinten, mit lehetne tenni európai szinten. Tehát mindezek a üzenetek világosan kell ezeket látnunk. Ami az internetet illeti, itt tényleg nagy a kihívás, ugyanis ez egy fantasztikus eszköz a kezünkben, a web, de ugyanakkor nem szabad azt sem megengedni, hogy mondjuk a Inspire című Alkaida magazint el lehessen olvasni az interneten, holott ezt mondjuk egy újságárusnál biztos, hogy nem engednénk árusítani. Nagyon fontos az tehát, hogy oda figyeljünk ezekre, meg kell vizsgálni azt, hogy ki mivel foglalkozik jogi szempontból, ugyanis vannak olyan tartalmak, amelyek egyértelműen jogellenesek, de az, hogy radikális valami, vagy pedig önmagában még az nem bűncselekmény, hogy valaki szélsőséges nézeteket val. Tehát van itt egy szürke zóna, meg kell vizsgálni azt, hogy melyek azok a tartalmak, amelyek a saját szabályaiknak nem felelnek meg, és nekik kellene visszavonni ezeket a tartalmakat az internetes szolgáltatóknak. Ami pedig az oktatást illeti, itt is valóban új programok vannak Európában, az Erasmus, a fiatalok és állampolgárság programjai, tehát itt nagyon nagyok az előnyök. Ezek olyan programok, ahogyan önök is elmondták, amelyek nagyon jó eszközök lehetnek a megelőzés, a kritikus gondolkodás kialakítására, hogy olyan fiatalokat képezzünk, akik ellenállóak és akik kritikusan tudnak gondolkodni. A terrorizmus finanszírozással kapcsolatban ugyanezt tudom elmondani. Európai szinten kell betiltani a terroristák vagyonát, ezt az ENSZ határozatban is olvashatjuk, de nekünk európai szinten kell feloldanunk az ellentmondásokat. Tehát a jelentéstevő nagyon sok érdekes dologban foglalt állást, mi is készen vagy állunk arra, hogy együttműködjünk minél hamarabb és gyorsabban, jobban tudjunk dolgozni. Köszönöm szépen, és most visszaadom Rashida Datinak a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Valóban a kérdések a javaslatok gazdag tárházát vonultatták fel. Először is, végül is minőségi, mennyiségi jellegű az oktatás. Itt ugye az Egyesült Királyságról volt szó. Ez igaz, hogy ott a megelőzés, a jó gyakorlat szempontjából gazdag forrás, nagyon sok tapasztalatot szereztek ott, és ami megdöbbentő más országokhoz képest, hogy a közösségek nagyon jól össz, együttműködnek az állammal minden szinten, és mindenki minden szinten belefolyik a munkába. A különböző országokban talán nem föltétlenül így van ez, és a munkájuk nem föltétlenül elismert minden területen, de politikai okoknál fogva is bizonyos közösségek nem lehetnek szövetségi szinten, pedig a cél az, hogy hatékonyan lépjünk fel. Úgyhogy igen, sok munkára van szükség, sok információra. Na most, ami a minőséget illeti, az, az információ elemzéséből fakad. Ma nagyon sok az információ, nem igazán dolgozzák fel ezeket, mert nincs megfelelő szakember gárda ennek ellátására. Végül pedig az összehasonlító megközelítéssel ezt ennyit szeretnék mondani. Aztán, ami a definíciót illeti, szükség van erre. Nos, nekem azért meg kell fogalmaznom dolgokat, és nagyon nehéz definiálni a radikalizációt, a külföldön harcolót, olyat, aki nem külföldön harcol. Tehát lehet valaki radikális, és nem terrorista, vagy vallási integrista, és semmilyen hite nincs, és nem terrorista. Úgyhogy mindez nagyon-nagyon-nagyon kényes terület, de nem szabad sem naívnak, sem angyalinak lenni. És nagyon fontos, hogy jó definíciót fogalmazunk meg, hogy aztán jó eredményeket érjünk el. Egyetértek, az információ nagyon fontos, gyakorlatilag nem azt jelenti, hogy minden radikalizáltat állandóan követni kell, de ha egyszer ez bekövetkezett, akkor pontosan meg kell határozni azt, hogy elkövette-e azt a bűncselekményt, és ne is legyen abba az irányba elindítva. Tehát nagyon finoman kell itt fogalmazni. Egyetértek az oktatással, és a vallási képviselők képzésével, hiszen ez olyan terület, amiről nem sokat beszélünk. Ugye erről szól tulajdonképpen az iszlám gyűlölet, mert nem önmagában az iszlám a probléma, hanem ahogyan a gyakorlatban időnként ezt képviselik. Mert az iszlám egyetlen egy ország számára sem önmagában problémás, hanem maga a gyakorlat, a gyakorlatok, amelyek ebből fakadnak. Úgyhogy ezért is fontos ez a téma, hogy elkerüljük azt, hogy megbélyegezzük állampolgártársainkat, vagy egyeseket közülük. Például ma az atomenergia területén mérnöknek lenni, vagy fizikusnak, és olyan névvel élni, ami muzulmánnak végzi meg az illetőt, hát nem egyszerű. Úgyhogy nagyon fontos ez a téma is, és vannak, akik nem akarják ezt felvetni, nem akarnak beszélni róla, mert úgy gondolják, hogy ez két történet. Szaudarábia. Azt hiszem, hogy csak csatlakoznék az előttem szólókhoz, teljesen mérsékelt országról van szó, hát nincs teljes egyenlőség a kiskorú nőknek bizonyos korlátaik vannak, hát azért van eh, érték konfliktus eh, közöttünk, de hogyha az európai képviselők eh, úgy gondolják, képviselők úgy gondolják, hogy hát ez mérsékelt, akkor most már érdemes ezzel a témával is foglalkozni. Ami a külföldi harcosokat illeti, erről beszéltem, aztán ami igazuk van, a definíció megint nagyon fontos. Segítsük a családokat, valóban ez nagyon fontos dolog. Tudnunk kell segíteni a környezetet, a családokat, akik gyakorlatilag teljesen elvesznek, amikor gyermekeik radikalizálódnak, vagy hirtelen eltávoznak. Úgyhogy teljesen nyitott vagyok az ilyen jellegű módosítók iránt. Kirkop úr, ön is jelezte, hogy a definíció nagyon fontos, lehet valaki radikalizált, de se nem integrista, se nem terrorista. Tehát tényleg fontos ez a téma, mert ha nincs definíciónk, nem tudunk megelőzni semmit, nem tudunk működni, dolgozni. Tehát nagyon fontos, hogy legyen. Azt is el szeretném mondani, hogy ez a statisztikákra vonatkozik. A muzulmánok az első áldozatai ezeknek a terroristáknak és radikalizációnak. Aztán megelőzni, lebeszélni erről az oktatás segítségével. Ez nagyon fontos, információcsere. Hasonlóképpen Kirkop úr is említette, hogy ha mindenki felhasználna azokat az eszközöket, amelyek már is a kezünkben vannak, nagyon jó lenne, nagyon jó az együttműködés bizonyos országokkal, de vannak bizonyos hírszerző szolgálatok, akik nem akarnak együttműködni velünk, vagy nem akarnak kényes természetű adatokat kiszolgáltatni. Tehát sokkal több együttműködésre van szükség a hírszerző szolgálatok között. Nos, hogy ez az internet hibája lenne, én is hallottam ezt sokszor, én nem azt mondom, hogy ez száz százalékban igaz, én csak azt mondom, hogy ez egyik útja a radikalizációnak. Mivel teljesen és azt mondani, hogy virtuális csupán, nem, nem, egyáltalán nem így van, teljesen reális dologról van szó. Vannak olyan fiatalok, nem is kevés, akik egész nap csak a képernyő előtt ülnek, és a videó, az internetes oldalak következtében radikalizálódnak. Tehát vannak olyan ö, videók, ö, internetes oldalak ebben a témában is, mint ha Hollywoodot látnánk. Úgyhogy ez a fiatalok számára ö, bizony ö, azt jelenti, hogy ö, amikor szembesülnek a valósággal, az iszlám állammal, szem az, az ugyanaz a Hollywood, mint amit a képernyőn megismertek. Nos, nagyon fontos hogy globális stratégiával rendelkezünk. Ez a lényege az egész jelentésnek, mert egyébként semmi értelme a jelentést készítenek. Jó gyakorlat, ennek felhasználása, nem is tudom, ki mondta az előbb, hogy ez nagyon fontos, mert csak szorványosan léteznek, úgyhogy most már általánosítani kell őket, és amelyek a leghatékonyabbaknak bizonyulnak, azokat kell elterjeszteni európai szinten. Barbara Spinelli. Két helyét fogalmazta meg a, a ö, börtönöket illetően, az elnyomását illetően ezeknek a gondolatoknak, mert hogy a börtönökben a szegregációhoz vezethet. Ez pontosan ellentétes, mint az a cél, amit kitűztünk magunk elé. Önnek igaza van, Olaszországban, Franciaországban ugyanaz a helyzet. A terroristák a terrorista csoportok idejében nagyon sok volt az izoláció. Például Franciaországban, amikor a baszk terrorizmus, az olasz maffia létezett, teljesen elkülönült negyedek léteztek a városokban. Ez ma már nem így van. Vannak olyan épületek, ahol azok vannak, akiket terrorizmus vágyával ítéltek el, de szükségünk van arra, hogy fejlődjenek ezek a személyiségek vagy lássuk azt, hogy milyen jelek mutatnak arra, hogy radikalizálódnak. Nem a teljes elszigeteltség segít a megelőzésben. Úgyhogy ez nem igazán jó. Sajnos nem halljuk a hozzászólót. Dati asszony folytatja, igen, de ez nem szegregáció. Különbség van a teljes elszigeteltség a szegregáció között, és hogyha azt akarjuk mondani, hogy egyénenként figyeljük azokat, akik radikalizálódnak, ez teljesen más. Ö, utalnék arra a tapasztalatra, amelyet ö, a Friend börtönben ö, ö, végeztek. Ott nincs e, e, elszigetelődés, e, hanem figyelik, nyomon követik a börtönben levőket. Aztán az imámok helyzete. Hát a radikálizálódottak nem igazán fordulnak az imámhoz, de hát azért lehet őket jobban képezni, beszéljenek jobban azon a nyelven, ahol élnek. A radikalizódottak zöme egyáltalán is beszél egyébként csak arabul, hiszen európaiakról van szó, akik az itteni nyelveket beszélik. de azért tényleg szükség van arra, hogy az imámokat kiképezzük erre. Spinelli asszony. Én finomabban kezelem ezeket a kérdéseket, mint az én frakcióm. Az adatvédelem nagyon fontos terület. Tényleg, ez valóban egy olyan téma, amivel foglalkozni kell. És itt vannak kérdőjelek bennem, az adatok felhasználását illetően, azok védelmét illetően. Tehát ne arról van szó, hogy mindannyian ö, rosszak vagyunk, gonoszok a, a kedves aranyosokkal szemben, valamilyen kompromisszumot kell találni. Aztán a, az európai harcos radikalizációjának a definíciója. Önnek igaza van. Egy közösség, egy vallás, vonatkozásában. Ugye beszéltünk az ukrán-orosz határól, ennek tökéletesen igaza van, ezért kell definíciót találnunk annak érdekében, hogy hatékony megoldásokat javasolhassunk. Egyetértek. Egyébként a bevezetőmben én is ezt írtam, hogy a definíció valóban fontos, megvitatandó kérdés. Nos, a megbélyegzés elleni harc. Egyetértek. Az iszlám gyűlölet és egyéb témák rendkívül fontosak. Képzés, oktatás, ez része a megelőzésnek, és valós kérdés. Aztán, akik visszajönnek, meg kell találni megfelelő választ, és nem csak igazságszolgáltatási területen, nem mintha nem követtek volna semmit, de mivel teljes sok hatás alatt vannak, foglalkozni kell velük. Nálunk, a mi frakciónk Franciaországban vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy ezek a fiatalok vissza se jöjjenek. Én nem igazán értek ezzel egyet, mert ez nem segít se a családokon, se a személyeken, hogy, főleg, hogyha vissza szeretnének jönni. Aztán volt egy olyan megjegyzés is, hogy a radikalizációra, az okokra kellene a hangsúlyt helyezni. Igen, hát nem feltétlenül szociális okok a kizáró okok. Én bíró voltam, úgyhogy ismerjük a realitást. Vannak olyanok, akiknek egyértelmű a céljuk, terrorista cselekmények elkövetése. Úgyhogy vigyázni kell, hogy nem mindent szocializáljunk. Nyilván szükség van szakciókra, de nyilván az oktatás, az integráció, a családok támogatása, mindez rendkívül fontos, és olyan eszköz, amivel meg lehet előzni ezt a radikalizációt. Azonban akik már tényleg csináltak is valamit, ott fel kell lépni. Ez nagyon fontos. Mégpedig olyan mértékben, hogy az aztán elrettentő legyen higgyek el, hogy például az iszlám gyűlölet elleni harc is lehet egy ilyen eszköz. Aztán Ibré úr, egyetértek önnel, néha a bizottságnak a memorandumát kapjuk meg, és marad így minden. Én nagyon remélem, hogy most az elvek ettől azért elszakad a bizottság, mert jó dolog, hogyha arról beszélünk, de még jobb, hogyha ezt tettek is követik. Az Európol kapcsolatban tökéletesen egyetértek, csak tényleg az Európol felléphetne az illegális tartalmakat illetően, és itt felvetnék egy másik kérdést is, itt cenzúráról van szó. Most akkor mi a helyzet? Legális, illegális? Mert ugye a cenzúra igazándiból tiltott tevékenység. És ugye vannak olyan szakemberek, akik letilthatják az illegális tartalmakat, mert ezek illegálisak. És hogyha ezt mondjuk nem jogosnak érzik, akkor van lehetőség arra, hogy valaki fellebbezzen. Tehát, ami az internetes tartalmakat illeti, legális, nem legális, nem értékítéletet hozunk itt. Aztán Döbhe úr azt is mondta, hogy nem lehet szankciókat alkalmazni ö, bizonyos személyekkel szemben. Végül is lehet. Ebben a témában lehet javítani a megfogalmazáson. Egyetértek önnel. Melyik pontot kérdezi? Döpré nem halljuk. Jó, hát majd beszélünk erről, mondja Deti asszony. Elnök, elnézést, nem szívesen szakítom itt félre, mert hát rendkívül érdekes. Deti asszony, igen, a elnök elnézést, de kellett volna mondanom, hogy nem kell mindenkinek hosszasan válaszolnia. Elnézést, az én hibám, nem kellett volna válaszolni mindenkinek, mert csomó kollega már a módosító indítványokat fogalmazza, úgyhogy nagyon jó, hogy mindenkinek válaszolt, de nem kellett volna feltétlenül. Mindenesetre kérem, hogy akkor most foglalja össze, mert szinte mindenkinek válaszolt. Jó, akkor ami a bizottságot illeti, akik kijelezték, hogy különbséget kell tenni. Én szerintem eléggé különbséget tettem a jelentésben, ami a költségvetést illeti. Nagyon örülök, hogy ez növekedett, mert ez nagyon fontos. Aztán igen, nem csak szavakra van szükség, hanem ugye tettekre is. Ez olyan, mint a szerelem. Az mindig jobb. Aztán a szürke zónák az internet vonatkozásában ezeket tisztázni kell, a kartát kell alkalmazni. Ma ez nem így van. Tehát, hogyha ez nem így van, akkor valamikor fel kell lépnünk. Oktatás, ezzel zárnám, ami a terrorizmus finanszírozását illeti, hogy be kell fagyasztani a javakat. Gomez asszonyjal szemben én úgy gondolom, hogy a terroristák javait befagyasztani illetve egyes államok finanszírozásának befagyasztása, akik az iskolákat, szervezeteket finanszírozzák, ez nem ugyanaz a dolog. E, erről nincs szó mostanában, úgyhogy jó lenne, hogyha a bizottság emellett letenni a voksot, és higgyék el, támogatjuk Önöket. Végül pedig oktatás, Erasmus, képzés, hát nagyon sajnálom, de az érintett fiatalok vonatkozásában azt mondom, hogy nem. Az Erasmus gyakorta igen privilegizált, vagy legalábbis közelposztálybeli gyermekekre, fiatalokra vonatkozik. Hát nem hiszem, hogy az ilyen közép vagy alsóbb osztályú gyerekek számára elérhető, hát ez óriási előrelépés lenne a bizottság részéről, Eh, és megfelelne a mi értékeinknek, eh, ami a szolidaritást illeti itt Európában. Köszönöm szépen. Thank you very much, Ms. Darcy. I think that turned into very... Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon átfogó vita volt. Köszönjük szépen, ez úgy volt, ahogyan lennie kell a dolgoknak. Voltak eh, aggodalmak a jelentés irányával kapcsolatban, azt hiszem, hogy Rashid Azati megpróbált erre, ezekre az aggodalmakra választ adni. A módosítások beterjesztése június 25-e, ez nem soká van, úgyhogy kérem, hogy aki módosításokat kíván beterjeszteni, azt tegye meg minél hamarabb, és akkor jelentős jelentést fogunk tudni papírra vetni. Azt szeretném még elmondani, hogy 4 óra 20 perckor szeretnénk szavazni. Most a saját jelentésem következik, úgyhogy ezt megpróbálom majd besűríteni, jó magam is, és akkor majd egy kicsit gyorsabban fel lehet lépni, illetve gyorsan, fel lehet gyorsítani az eseményeket később. Ez a saját jelentésem állandóan elhalasztottuk, pedig nagyon sokat dolgoztunk rajta, megpróbálom majd most elmondani, hogy miről szól ez. A 4 óra 20 percet mindenképpen szeretném betartani a szavazásra nézve. Tehát csak bevezetőként ez egy jelentéstervezet és egy szóbeli kérdésre való válasz. A múlt évben az elektronikus tömeges megfigyelésre vonatkozó jelentésről van szó. Szerettük volna az, hogyha az minden bizonyal az elmúlt mandátumban is dolgozó kollégák még emlékeznek erre a témára. Egy szóbeli kérdésről volt szó, amelyet a bizottság és a tanács felé intéztünk a plenárisan, ez egy, és erre építjük fel a jelentésünket. Most megpróbálom a lehető leggyorsabban elmondani a lényegi kérdéseket, és aztán röviden eszmét cserélhetünk. A legfontosabb kérdéseket szeretném most vázolni. Először akik itt voltak az elmúlt időszakban, azok még minden bizonyal emlékeznek rá, de nem mindenki. Nos, hát volt az úgynevezett digitális védő pajzs kialakítása, amelyvel 2014 márciusában volt, 16 meghallgatást szerveztünk ebben a témában. Az Egyesült Államok, Brazília és EU-s szakértők bevonásával. Az volt a lényeg, hogy szerettük volna biztosítani ennek a javaslatnak a nyomonkövetését az új mandátum során is, hogy továbbra is politikai napirendünkön szerepeljen ez a téma. Most vagyunk a második fázisában ennek a vizsgálatnak, és szeretnénk most ezzel kapcsolatban elmondani a véleményünket. Június 29 a módosítások beterjesztésének határideje. A lehető legátláthatóbb módon szeretnénk ezt megvalósítani. A múlt évi jelentés elfogadása óta Edward Snowden-től újabb nyilatkozatok érkeztek, az arcfelismerés, a telekom cégek, lehallgatások, ügyvédek titkos egyeztetései és hasonló dolgokra vonatkozóan. nemzetközi szinten, mind az ENSZ-ben, mind az Egyesült Államokban is folyt vita erről, és a, egy, és a, az európai állampolgároknak a kártalanítása is szóba jött. Az úgynevezett európai digitális adatokra vonatkozólag Először is itt volt ugye a Safe Harbor felfüggesztése, ezt még továbbra is várjuk, hogy a bizottság ezzel kapcsolatban milyen egyességre jutott, ez egy ajánlás formájában fogalmazódott meg az Egyesült Államok felé a múlt év nyarán, de a bizottság, a mi szakbizottságunk továbbra is várja az Európai Bíróság határozatát ezzel kapcsolatban. A másik kérdés az adatvédelmi jogszabályok, itt egy általános megközelítésre volt szükség, és itt ezzel kapcsolatban két gondolatot hangsúlyozni: Egyrészt a parlament nem hajlandó elfogadni a 95-ös irányelvhez képest a standardek csökkentését, illetve az adatvédelmi jogszabály betartatását a rendvédelmi szervek által. Aztán itt van az esernyő megállapodás, az Egyesült Államokkal, az Egyesült Államoktól kértük azt, hogy az európai állampolgárok számára ezt a jogellenes helyzetet szüntessék meg, és a kongresszus előtt, az amerikai kongresszus előtt van éppen a döntés. A nemzeti parlamentek, a hírszerző szervezetek részvételével egy kétnapos konferenciát szerveztek, és nagyon örülök annak, hogy több kolléga is egy csütörtök és pénteki napon, néhány héttel ezelőtt volt ez, nagyon sikeres konferenciát bonyolítottak le, és itt megint a belga, az olasz és a német parlamentet hívjuk fel, hogy a bevált gyakorlatokat cseréljék ki a parlamentek egymás között, a hatásköröket persze vitathatjuk, de a bevált gyakorlatok cseréje az mindenképpen jó megközelítés. IT, itt az Európai Bizottság nem tett semmit, az internetes biztonság és az internetes kalózkodás visszaszorítása érdekében. Itt az Európai Parlamentben együttműködtünk Valéán alelnökkel, illetve Giancarlo Vinella főigazgatóval, a dji tech től hiszen őrejük is vonatkozik ez a jelentés. Az Európa, a mi szakbizottságunk az online kalózkodás ellen, illetve az Európai Uniós IT témájában 2015 végére egy nagy konferenciát tervez szervezni, és a az állásfoglalás szisztematikus nyomon tűztük ki célul. Az egyik ajánlás ugyanis erre hív fel bennünket még az előző mandátumból. Egy átfogó európai whistleblower védelmi rendszer kialakítását szeretnénk 2016 végére megvalósítani. Hetet sorban az IT cégek technikai fejlődésével kapcsolatos változások, az cloud, tehát a felhők lokalizációja, illetve a, az ezzel kapcsolatos tömegmegfigyelési adatok témájában. A jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy még egyáltalán nagyon távol vagyunk attól, hogy az összes ajánlásunkat megvalósították volna. Az biztos, hogy tagállami szinten a privát szférához való jog témája sokkal erőteljesebben megjelent az utóbbi időszakban, mint korábban, de mégis konkrét jogszabályok nem születtek ezzel kapcsolatban, és a rendvédelmi szervek sem alakították az ajánlásokhoz hozzá a tevékenységüket, sőt azt mondják, hogy biztonsági szempontból van szükség ezekre a tevékenységekre. Úgyhogy az én aggodalmaim arra mutatnak, hogy azért még itt nagyon hosszú út áll előttünk. A jelentéssel kapcsolatban még rengeteg a hézag, és itt átadnám a szót azoknak a képviselőknek, akik jól ismerik ezt a témát, nyomon követték ezt a témát a monitorozó csoporton keresztül. Axel, tiéd a szó. Vielen Dank, Vorsitzender. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szívesen szólok az állásfoglalásról, de mivel szorít az idő, csak hat pontra szorítkoznék. Először is a negyedik bekezdéssel kapcsolatosan úgy gondolkodom, hogy ez egy kicsit idejét múlt, tegnap ugyanis a tanács megállapodásra jutott az adatvédelemmel kapcsolatosan, véleményem szerint ez már nem aktuális. Hatodik bekezdés. Egy évvel azután, hogy ez a csomag útjára indult, lehet, hogy ez már nem aktuális. Talán meg kellene kezdeni párhuzamosan a tárgyalásokat ezzel kapcsolatosan, de rugalmasságra van szükség ezen kezelek, kérdések kezelésében. 9-től 13. bekezdések, ami a biztonságos kikötőt illeti, hogyha nem akarjuk azt elismételni, amit tavaly mondtunk, akkor a jelen helyzethez kell alkalmazkodnunk, azt mondva, hogy támogatjuk a bizottság tárgyalásait, és az eredményeket értékelni fogjuk, valamint alternatívákat fogunk megfontolni. Olyan értelemben, hogy más eszközökkel lehessen a biztonságos kikötőt elérni, például a helyszín felhasználásával. 17. bekezdés. A nemzetbiztonság továbbra is tagállami hatáskör marad, Ebben nem kell beavatkoznunk, ez nem a mi hatásköreink közé tartozik. Tizedik bekezdés, TFP, TTIP. Tavaly nem volt visszaéléssel kapcsolatos információnk, most miért vetjük fel megint ezt a kérdést? Nem olyas valami ez, amit megfogla, megfontolnánk. 24. bekezdés. Itt is az a benyomásom, hogy nincsen olyan hatáskörünk, hogy európai szinten intézkedjünk erről. 30. bekezdés. Arra mutatnék rá, hogy lehet, hogy ez mm, megfelelő ütemezés volna, de én inkább amellett vagyok, hogy majd, ha szükséges, akkor lépjünk, nem pedig egy előre rögzített ütemterv alapján. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy ilyen sok mindent ilyen sok ilyen rövid idő alatt elmondott. Tudom, hogy sokkal többet is tudott volna beszélni. Minden esetre Eva Zsoli, Barbara Skinelli, Kölkop úr, Ernst úr és Börkészipő után lezárom a felszólalók listáját. Kérem, hogy mindenki csak néhány percben szóljon, de 4-20-kor szavaznunk kell. Én eh, hagytam túlságosan elszaladni az időt, ezért most elnézést kérek. Eva. Köszönöm szépen, és szeretnék eh, nagyon nagy köszönetet eh, kifejezni ezen nagyon jó minőségű jelentés miatt, amelyet mi zöldek mindenképpen támogatni fogunk. Nagyon sajnálatos az, hogy a Safe Harbor és a swift kapcsolatos megállapodásokat nem függesztették fel azóta, hogy az európai állampolgárok tömeges megfigyelésére fényderült. Nagyon sajnálatosnak gondoljuk azt, hogy a tagállamok nem fejezték be a tömegek megfigyelését, mindezt az nsa jel karöltve és más szervezetekkel karöltve Hozzá szeretném még fűzni azt is, hogy ennek a jelenségnek a kiderülése, hogy a német titkosszolgálat az amerikai, az amerikai titkosz, titkosszolgálat számára hatalmas megfigyelési kampányba kezdett, ez mégsem sokkolta annyira a közvéleményt, mint amennyire gondoltuk. Az, hogy az lsz is tehát ezzel kapcsolatban kémkedés történt, és mindez senkinekben nem vágja ki a biztosítékot, azért ez egészen meglepő, hogy finoman szóljak. Az, hogy az informatikai rendszereink itt Európában nem elég biztonságosak, az azt is mutatja, hogy, az Euró- hogy a német parlament ellen internetes támadást intéztek. Nagyon rossznak gondolom azt, hogy az Európai Bizottság szerint sokkal fontosabb volt az, hogy az üzleti titokról szóló irányelvet minél hamarabb megvalósítsák, amely egyébként senkinek sem érdeke a lobby szervezeteken kívül, és mindez számukra fontosabb volt, mint a whistleblowerek védelmére vonatkozó jogszabály. Mint tudjuk, 300 ezer európai állampolgárról van szó, akik tíz nap alatt felhívták az Európai Bizottság figyelmét erre az ellentmondásra. Tehát a whistleblowerök védelme továbbra sem változott meg. Snowden senkitől nem kap politikai menedékjogot, és továbbra is Moszkvában tartózkodik, és ebben a fényben vizsgálva az üzleti titokról szóló irányelv még inkább sokkoló. Úgy látom, hogy tehát ebben a témában semmi sem történik, már több mint két éve. Én magam is a francia titkosszolgálatra vonatkozó a új jogszabályjal kapcsolatban nagyon aggódom, mert tulajdonképpen ez joga, feljogosítja a titkosszolgálatokat arra, hogy mindenféle ellenőrzés nélkül milliókat figyeljenek meg, lehallgassanak. Ez egész egyszerűen felháborító on the, on the... Éva. Arra jutottunk uh, a koordinátorokkal, hogy a francia joggal kapcsolatosan lesz majd egy vita, úgyhogy kérem mindenkitől, hogy legyen nagyon fegyelmezett, hiszen, mint említettem, 4-20-kor szavaznunk kell, és utána a meghallgatásra kell átvonulnunk, úgyhogy uh, kérem, hogy mindenki gyakoroljon önfegyelmet, Körkop úr. Röviden. Próbálok nagyon összeszedetten beszélni. Ahogyan elhangzott, Vossz úr említette azt hiszem egy-két felszólalással ezelőtt, hogy a hatáskörök, amiket nem kapott meg a negyedik cikk értelmében az EU, a tagállamokra hárulnak, és ezt tiszteletben tartja az Európai Unió. És a nemzetbiztonság ide tartozik, vagyis kizárólag tagállami hatáskör. És én ezt teljesen támogatom is, ezt a megközelítést illetve a robusztus adatvédelmi politikákat, a magánélet védelmét, és azt, hogy törvényesen járjanak el a titkos szolgálatok, a nemzetbiztonsági nyomozásokat nemzeti felülvizsgálati bizottságoknak és nem az Európai Parlamentnek kell végrehajtania. Bizonyára tudják, hogy én nagyon nyitott vagyok, Snowden úr munkásságát én ellenzem. Tulajdon az én szempontomból körözött bűnöző, vissza kellene vinni az Egyesült Államokba, hogy felelősségre vonja az igazságszolgáltatást. Snowden úr nagyon sok kárt okozott az európai és az USA titkosszolgálatoknak, a nyugati biztonságnak okozott kár, lehet, hogy sok élet elvesztésével járt, illetve a tengeren túló szolgáló katonai fellépésünket is veszélyezteti. Nevethetnek, közben egyszerre beszél néhány felszólaló. Ez egy felelőtlen eljárás, és nem tudom támogatni sem én, sem pedig a frakcióm. Köszönöm szépen. Barbara Spinelli, tessék. Grazie, Presidente. Köszönöm a szót, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani ezért a fantasztikus jelentésért, az elégedetlenség, amit hallottunk, illetve az a jogok vonatkozásában, illetve a bizottság szembeni programhiány kapcsán. Ami a whistleblower-ket illeti, egy kérdésem lenne. Sajnálatos módon nem kaptunk egyértelmű választ, és ezt nagyon súlyos problémának tartom akárcsak azt is, hogy itt Snowden-t azzal váltolják, hogy kárt okozott embereknek pedig ez nem így van, és hogyha lehet, még vegyék be az jelentésbe az újságíró informátorok szerepét, illetve védelmüket, akit nem neveztek meg, és tudja ön is, hogy a, az úgynevezett secret irányelv kapcsán, a titkosítás irányelv kapcsán ilyen jellegű információk keringenek. Köszönöm szépen. Mm, okay. Köszönöm. A következő felszólaló Carlos Coelho. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni önnek ezért a szövegért. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó alapja a munkánknak. Lehetne még tovább csiszolni, de összességében felhívja azokra a területekre a figyelmet, ahol választ kell keresnünk kérdésekre. Nagy félelmem, ami a tömeges megfigyeléseket illeti, hogy amikor van egy média botrány, akkor utána egy gyors reakció után megfeledkezünk a kérdésről. Szerintem a Libe Bizottságnak nem szabadna megfeledkeznie erről az ügyről, és még két dolog. Először is a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatainkban egyértelműségre van szükség nem mondhatjuk, hogy ez nem a mi hatáskörünk. Valóban az, hogy a nemzeti szuverenitást felügyeljük, ez is feladatunk, de itt sokat segíthetünk, terjeszthetjük a jó gyakorlatokat. Ennek a meghallgatásnak a példája, amit a Nemzeti Parlamenti Bizottságok vezetőivel szerveztünk együtt. Jó példa a jó gyakorlatok megosztására, terjesztésére, vagyis hogy európai szinten keresünk megoldást. Itt az alapkérdés, hogy az Európai Unióban vannak olyan országok, ahol a parlamenti felülvizsgálat nem működik, és a jogi felülvizsgálat sem, vagyis emberi jogi visszaélések veszélye forog kockán ebben az országban. Ez a mi hatáskörünk már, és erről nem feledkezhetünk meg. Köszönöm, Carlos. Cornelia. Ja, vielen Dank, Claude. Also, äh, zunächst erst einmal muss ich feststellen. Äh, Köszönöm, Claude. Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon jó, hogy előttünk van ez a, az állásfoglalás, de hát ebben a nagyon ingoványos témában semmi nem változott, és nagyon nehéz a bizalmat helyreállítani. Nagyon jól hangzik, de például nekem nincs meg még a bizalmam. Másodszor, az adatvédelmi csomagot egyben kell tartani. Nagyon aggasztónak találom, hogy egy része kieshet, és nagyon hosszú ideje vitázunk róla, aztán nem lesz belőle semmi. Szerintem nem szabadna szédarabolni ezt a csomagot, ami a biztonságos kikötőt illeti, sem sok minden változott. A felfüggesztést folytathatjuk, de ami a bizottság ajánlásait illeti, ezeket nem hajtották végre teljes mértékben a demokratikus felügyelet nem feltétlenül közös nevező, de nagyon fontos, ami a titkos szolgálatok munkáját életi. Egyre többször látjuk, hogy nincsen teljes körű felügyelet vagy felülvizsgálat. Ami a közérdekvédőket illeti, ők a demokrácia harcosai, és a vélemény szabadságért, a szabadságért küzdenek. Többet kell tennünk, hogy őket megvédjük. Köszönöm. Thank you very much, Cornelia. And finally, uh, Birgit, please, you're the final speaker. Berki. Thank you very much, and I would be grateful. Köszönöm szépen, és nagyon örülnék, hogyha a magánbeszélgetéseket abba hagynák a teremben, és figyelnének Tudom, hogy nagyon ambiciózus vagy, de ez az én feladatom, mondja az elnök. Nagyon röviden ebben a témában nagyon is támogatom a jelentéstevőnk jelentését. Things again and again, because as long as... Nem ellenzem, hogy újra ismételjünk kijelentéseket, amíg nem változik a helyzet, ahogyan azt tettük az első NSA jelentésben másodszor. Ami a nemzetbiztonságot illeti, egyrészt az a benyomásom, hogy ez nem a mi hatáskörünk. Politikai szempontból sem vagyok arról meggyőződve, hogy ez európai hatáskör. Bármiről is van szó, akár a kiberbiztonság, vagy a terrorizmus, ez mind az európai felelősségi körökhöz kapcsolódik, vagyis ez is európai hatáskör. És az a kérdés, hogy meg kell -e említenünk a nemzetbiztonsági szolgálatokat, nem szívesen teszem ezt, de szerintem meg kell tenni, és nem csak az NSA-ról van szó. Az első jelentésben említettük a brit titkos szolgálatokat is, a német szolgálatokat is, és most a franciák is rendetlenkednek. Úgyhogy nagyon sok munkát kell még védezni az adatvédelmi csomaga kapcsolatosan. Elnézést, hogy ezt kell mondanom. Csomag alapú megközelítésre van szükség. Egyébként nem tudjuk biztosítani, hogy ugyanolyan szerepelnek majd a rendeletben és az irányelben, úgyhogy elnök úr a jelentését teljesen támogatom. Fú, nagyon megkönnyebbültem, így az elnök. Köszönöm, Birgit. Éva Zsoli és Axel is említették, hogy nagyon kellemetlen az, hogy ennyire gyorsan kellett végeznünk ezzel az állásfoglalás tervezettel. Június 20-a határidő, több vitára lett volna szükség, de mivel az előző jelentése nagyon sokat foglalkoztunk, ezért nem tudtunk több időt szánni erre. Most nem tudok reagálni a kérdésekre, majd írásban ezt megtesszük a kollégáimmal együtt, és 29-éig még módosítókat is egyeztetünk. És mivel óra 20-kor akartunk szavazni, ezért most erre rá kell térnünk. Egy percet szünetet kérek, hogy egyeztessek a titkársággal. Tudom, hogy rám figyelnek. Egy perc szünet tehát, és mindenki készítse elő szavazókártyáját, és egy perc múlva visszatérek Önökhöz, és szavazunk. Colleagues, take your seats. We're going to begin the vote. Kérem, hogy foglaljanak helyet, szeretnénk megkezdeni a szavazást. Colleagues, take your seats. Kedves kollégák, foglaljanak helyet, kérem. A 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó 5 per 2015-ös módosító költségvetés tervezetről szavazunk. Első módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. Első kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan. Check compromise amendment one. Az első kompromisszumos módosítót ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. E, lehet, hogy meg kell igazítani a kártyát.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 Elfogadtuk az első kompromisszumot, negyedik módosító. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nem, elutasítva, javítja ki magát az elnök. Megnyitom a szavazást, ellenőrizzük elektronikusan, negyedik módosító. So not many could start here. Right, let's start again. Akkor kezdjük előről. E, harmadik módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva Megnyitom a szavazást. On amendment five. Az ötödik módosítóról megnyitom a szavazást tehát. Vote is closed. Lezárom a szavazást. That is, that's rejected. Elutasítva. Amendment 7. Hetes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Kilences mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Rendben. Megnyitom az elektronikus szavazást a 9. módosító kapcsán. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 8-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kérem, hogy mindenki szépen láthatóan jelentkezzen. Második kompromisszum, megnyitom a szavazást. That's carried. Elfogadva. Colleagues, if you could raise your hands, please. Hogyha jelentkeznének, azt nagyon megköszönném. Three. Compromise three, who's for? Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21. módosító mellette ellene első része mellette ellene tartózkodás elfogadva második része mellette ellene úgy gondolom, hogy ezt ellenőrizni kell elektronikusan, tehát most a 21. módosító második részéről szavazzunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 22-es módosító első rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a második részt, 22-es módosító tehát. 22-es első rész, megnyitom a szavazást. Amendment 22. The... Igen, a 22-es módosító első rész. Ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást, 22. módosító első rész. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 22. második rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 23 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 24 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 25 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 26 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 27 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 28 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. És most a záró szavazás következik, a módosításokkal szavazunk a szövegről, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezzel elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek.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 a közös megbeszélés